Dear colleagues, please take your seats. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljon mindenki helyet. Itt az ideje, hogy megkezdjük a munkát. and uh, we can start immediately with the vote. Kezdjük azonnal a szavazással a munkát. Az első témák, amiről szavazni kell, a higanyjal kapcsolatos uh, szabályozás a 1102 per 2008-as jogszabály visszavonásáról. Kezdhetjük is a szavazást. Palucci úr. Kérem, hogy az asszisztensével intézze, amit intézni kell, és majd figyelembe veszük, hogy nincs itt a kártyája. 26-os módosító két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165 mellett ellenne tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. hét mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Check Okay. Ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? No? Sorry, Mr. Bellet. Ha mindenki szavazott, de úgy látom még nem, Bellet úr. Lezárom a szavazást. Dante úr. Lezárom tehát a szavazást is rejected. Elutasítottuk. Száznyolcvankilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 190 mellette. 191-192, chi a favore? 191-192 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Votiamo adesso il compromesso 1. Most eh, az egyes kompromisszumról szavazunk, mellette ellene, te, <clears throat> ellene tartózkodás elfogadva. Most eh, a kettes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Votiamo ora l'emendamento 214 della collega 214 rivezi módosító, ami a kettes kompromisszummal összehangolható, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a 230-as következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 ki a favore. 237 mellette ellene tartózkodós elfogadva. Ki a favore? Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 240 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 244 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 245 mellette ellene tartózkodás elfogadva. E 247 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, Pelucsi úr, kérem, hogy ne feledkezzen el, <clears throat> és mi sem feledkezünk el önről. Lezárom a szavazást. A 31 ellenszavazat, 29 mellette elutasítva. Most tovább lépünk, 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248 szóbeli módosítóval kiegészítve. Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítóval szemben nincsen? Akkor a szóbeli módosítóval kiegészítve szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nem, mégis csak egy rész volt. Tízes kompromisszum ellene tartózkodás elfogadva. Dante úr közben beszerezte a szavazókártyáját. Következik a 291-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Háromszázhat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 309 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ...310, ez ne, nem volt befogadható. Most következik a 79 és 313, ezek azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a mellékleteket. A 9. kompromisszumról kell szavaznunk mellette. bin mit diesem Einwurf, aber ich konnte die letzten Wochen. Múlt héten nem tudtam itt lenni a parlamentben. A 9-es eh, kompromisszumban az szerepel, hogy a 341-es általán beintott módosítót ezt lefedi. A jegyzőkönyvnek mondanám, tudom, hogy ezt nem lehet tartalmilag már megváltoztatni, de a 9-es kompromisszum nem fedi le az én módosítomat, mert pont az ellenkezőjét mondja a kompromisszum, mint amit én a 341-es módosítommal szeretem volna megváltoztatni. Én arra akartam rávilágítani, hogy nincs alternatív eljárás, és eh, ezért eh, bizonyos gyártási eljárásokra nem lehet fézautót, eh, fokozatos kivezetést meghatározni. Kompromisszum pont ennek az ellenkezőjét mondja. Tehát kérem, vegyék fel a jegyzőkönyvbe, hogy a 9-es kompromisszum nem fedi le a 341-es módosító indítványt, és kérem a kollégákat, hogy nemmel szavazzanak erre. As you have mentioned, Ahogyan említette, az ön módosítója ellentétes tartalmú. Ez azt jelenti, hogy ha a kompromisszumot megszavazzuk, az ön módosítója kiesik és okafogyottá válik, de akkor ezzel tudomásul vettük az észrevételét. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Now we are going... Adesso andiamo alle... ai considerando. Most következnek a preambulumok 1, 94, 95-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 A másodikat elfogadtuk, ez kiesett, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de ezért csak ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és igen, elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító ellen, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 és 115 együtt. Nem, ezek okafogyottá váltak a 114 miatt. Tízes módosító ellen, mellett ellene tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás a 116-ról, első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartozkodás elutasítva. as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124 mellette Nem, a 127 következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140 Michel Dompen mellette ellene tartózkodás elfogadva. 141 mellette ellene tar- ellenőrizzük elektronikusan a 141-et. Avete votato tutti il voto. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százötvennyolc szóbeli módosítóval van ellenvetés, nincsen. Akkor a 158-as szóbeli módosítóval együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 160 mellette, ellene nem volt egyértelmű, tehát még egyszer mellette 160-as ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Eh. Lezárom a szavazást. It's difficult. Sorry. Okay. Respinto. Votiamo adesso il... Elutasítottuk. Most uh, lépjünk tovább a 159-re, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette, 24 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 25 részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. A jogszabályalkotási tervezetről szavazunk most, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és elfogadva. Nézzük a következő szavazást az intézményközi, szav, intézményközi tárgyalások megnyitásáról. Megnyitom a szavazást. Tehát az intézményközi tárgyalásokról szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadva. Andiamo e passiamo adesso al voto. Lépjünk tovább a következő szavazásra. Nem, nem, még nem vagyunk kész, folytatnunk kell a munkát. Most a következő napi rendi pontról szavazunk. Ez pedig a Berder jelentés a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv. És akkor kezdjünk is hozzá. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette Chi si astiene approvato. Tartózkodás elfogadtuk. Due. Kettes kompromisszum. Nem, bocsánat. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik kompromissz, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. PES 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik 79, 126 azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, amiről szavazunk, a 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elutasítottuk. Következik a PES 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 71 mellette, ellene tartózkodás ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, elutasítottuk. Megyünk tovább, következik a 72-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri nem, Deve 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a PES 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. PES 33 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk a 9-es kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Intá 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Debe 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 11 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gyuri 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 167 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Megyünk tovább, következik 168-as eh, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő deve 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 17 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. elutasítottuk, ugyanúgy, mint az előbb. Ugyanazzal a szavazat egyenlőséggel, sajnálom, elég furcsa többségek is kialakulnak időnként. PES 3. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. kettő első rész, első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész fogyott. Megyünk tovább, következik 185-ös eh, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 186-187-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik eh, az egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes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 elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mm, következő 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer, 31-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a Juri C, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a DEVE, amiről blogban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik blogban a többi júri módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, elutasítottuk megint csak blogban szavazzunk a PES módosítókról mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de azért biztos, ami biztos, elektronikusan nézzük meg. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Mehetünk tovább. Következő pont. Szavazunk a parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata címet viselő véleményről. Egy B kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Egyhangulag elfogadtuk. Nagyon köszönöm. következő pont Buzoly kollega jelentése, véleménye, a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok, és egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 55-ös mellette ellene tartózkodás mm, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, nem, bocsánat, javít az elnök, 64 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 64-es módosítót. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, elutasítottuk. Következik a hatos kompromisszum, mell 11-es eh, bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De 74 mellette ellene tartózkodás ezt is elektronikusan ellenőrizzük. 74-es. Illetve elnézést, javít az elnök 75-ös. 75-ös. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. Következik eh, a hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 90 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Danti úr. 91 3 részben szavazunk első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Hm. Elutasítottuk. Következik a 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene elutasítottuk. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas, ehhez van egy szóbeli módosító. Van-e kifogása az ellen valakinek? Nincsen. Akkor szavazunk a százasról, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás el, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, elfogadtuk. Következik 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 113 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as három részben szavazunk, első rész mellette, ellene elfogadtuk. Nem, elnézés a tartozkodás, igen, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasi, elfogadtuk, bocsánat. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész. Ezzel okafogyottá válik, következik a 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutas, nem, elfogadtuk, elfogadtuk el, mondja az elnök. Végszavazás elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, aki sajnos már nem tud itt lenni. I invite all the colleagues to leave the room who want not to take flo the floor or who have not an interest in the next point. Akit nem érdekel a következő napi rendi pont, azt arra kérem, hogy csendben hagyja el a termet. We wait one minute for giving the Egy percet várunk hogy lehetőséget adjunk azon kollégáknak, akik nem kívánnak az ülés hátralevő részében itt maradni, hogy elhagyják a termet. Dear colleagues, we can uh, start another time. Tisztelt kollégák! Aki két oldalú megbeszéléseket akar folytatni, azt arra kérem, hogy ezt a termen kívül tegye. A következő napi rendi pontunk eszmecsere bizottsággal a környezeti levegő minőségéről szóló irányelv végrehajtásáról szóló tanulmányról meghívtuk a bizottságot egy eszmecserére, hogy bemutassa a tanulmányt, illetve választ adjon a kérdésekre. Meg is adom a szót a bizottságnak. Tessék, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy megadta a lehetőséget a bizottságnak, hogy eljöhessen önökhöz, és megossza önökkel ezen fontos tanulmány következtetéseit. Nem is kell kimondanunk, a tiszta levegő létfontosságú mindenki számára, az egészség, a környezet, illetve a gazdaság számára is. Azt is felesleges szinte hangsúlyozni, hogy a levegő minősége még mindig nagyon sok halál esetet okoz, mint egy 400 ezer korai esetet évente az Európai Unión belül, és ugye ez elfogadhatatlan. Nos, ahogyan a képviselők is tisztában vannak vele, a bizottság megpróbálta javítani ezt a képet, és ennek az eszköze a környezeti levegőre vonatkozó irányelv, amely a helyzetet kívánja javítani standardokkal az egész Európai Unióban. A WHO-nak megvan a saját környezeti levegőre vonatkozó iránymutatása, ezeket használtuk, és tulajdonképpen ezek bizonyos esetben szigorúbbak, mint a sajátaink, sajátjaink, azonban következetes a két rendszer, megfelel egymásnak. Ami pedig a megvalósítási ütemtervet illeti, a bizottság nagyon is odafigyel az irányelv határértékeinek betartására a tagállamokban, különösen a 2020-as határidő betartására figyelünk oda. Nos, ennek keretében a bizottság aktívan fellépett annak érdekében, hogy az irányelv megvalósításának ütemét gyorsítsa, támogatja a tagállamokat a szennyezőanyagok, illetve a kibocsátás csökkentésére vonatkozó erőfeszítésekben. Sajnos eddig még nem vagyunk elégedettek az előrelépéssel, így szabálysértési eljárások indultak, eddig 29, három szennyezőanyagra vonatkozóan 19 tagállamban. Úgyhogy azt látjuk, hogy bizony nagyon távol állunk attól, hogy elégedettek lehessünk. A szabálysértéseket komolyan veszük, és a nem megfelelések esetében nagyon fontos volt az, hogy lépjünk és szabálysértési eljárást indítsunk. Ennek segítségvel arra ösztönöztük a tagállamokat, hogy javítsák a környezeti levegő minőségét és megfelelő irányba tegyenek lépéseket. Ez különösen fontos a levegő minőségére vonatkozó tervekre, cselekvési tervekre, illetve helyi szinten is látunk fellépést. Mégis azonban azt mondhatjuk, hogy, hogy továbbra sem lehetünk elégedettek az eredményekkel, még mindig nem érjük el azokat a standardokat, amelyek az irányelvben szerepelnek. Most pedig a részletek. Mármint a szabálysértésre vonatkozóan. TN-10 esetében 16 tagállamot vizsgálunk, majdnem minden tagállam ezek közül illetve Románia Bulgária és Lengyelország már a bíróság elé került, azért, mert óriási területeken ezekben az országokban meghaladják a határértékeket. A, vannak olyan esetek, szabálysértési esetek, amelyeket felfüggesztettünk, hiszen bizonyos esetekben a bírósági döntést nem lehetett megvalósítani, mert egy múltra vonatkozó időre volt ez, tehát egy múltra vonatkozott. Itt nem csak a határértékek meghaladásáról van szó, hanem az egész szennyezés elleni fellépés hatékonyságáról, ezért indulnak el szabásértési eljárások. Nagyon reméljük, hogy a fennmaradó esetekben tovább léphetünk majd. A bizottságnak kell bizonyítékot szolgáltatnia, hogy segítsük a bírósági döntést. Az SZO2 határértékekre vonatkozóan 2000 óta van jogszabály, itt egy tagállam érintett, Bulgária. Ezt is felfüggesztették, ezt az ügyet. Várjuk a PM10 bolgár esetének végkövetkeztetéseit. A bizottság ezen kívül foglalkozik az NO2 szennyezőanyaggal, hiszen 2010-ben erre vonatkozóan is jogszabály született. Nagyon komoly az Egyesült Királysági helyzet, illetve onnan panaszok érkeztek, ezért innen indultunk, és közben más tagállamot is figyelemmel követünk megvizsgáltuk az, a fellépéseket, illetve megvizsgáltuk azt, hogy mi történik az egyes országokban, miért és hol sértik meg a határértékeket. Ennek eredményeképpen 12 tagállam esetében szabálysértési eljárást indítottunk. És valószínűleg további lépéseket foganatosítunk majd a jövőben mindenki számára egyértelmű, hogy az NO2 kibocsátás kapcsolódik a közút használatához, és ugye erre vonatkozóan mélyreható vizsgálatok történtek az elmúlt hónapokban. A legsűrűbben lakott városok mind meghaladják a határértéket. Itt az Európai Unió több mint száz városáról van szó, tehát nagyon jelentős megpróbáljuk prioritál, priori, megpróbálunk prioritást felállítani, és megnézzük a különböző szennyezőanyagokat, megnézzük a határérték átlépésének mértékét, illetve azt is, hogy milyen, me, mekkora lakosság érintett. Tehát megpróbálunk egy objektív képet kapni, minél magasabb a határértés megsértése, annál szigorúbb intézkedéseket hozunk. És itt elég egyértelműen szeretnék fogalmazni, az NO2 határ érték átlépése esetében, ugye ott vannak az Euro 5-ös standardok, a valós vezetési időben végzett eh, tesztek, de nem pusztán erre hagyatkozunk, nem gondoljuk, hogy ez kielégítő lenne. Szerintünk eh, oda kell figyelni, erre, hiszen az eurostandardokon túl kigazításokra van szükség. Itt javaslatokat is benyújtottunk a társjogalkotóknak, és ugye itt a kibocsátást valós vezetési körülmények között kell mérni. Nagyon fontos ez a környezetvédelem szempontjából, illetve a levegő ö, minőségére vonatkozó irányelv megvalósításának szempontjából is. Nemzeti és regionális helyi szinten kell fellépni, és nagyon fontos, hogy az NO2 határértéket sikerüljön megvalósítani. Az eddig intézkedéseket még nem tártuk föl teljes mértékben, és ezekre szeretném fölhívni a figyelmeket. Például a közlekedési igények felmérése, azt hiszem, hogy itt további előrelépésre van szükség. Aztán a közlekedés korlátozása, ez is nagyon fontos ott vannak a benzinadóra vonatkozó dimenziók, ez a, ezt az aspektust is próbáljuk kiterjeszteni, illetve az alacsony kibocsátású gépjárművek elterjesztése közép és hosszú távon ez rendkívül fontos. A bizottság elkötelezi magát amellett, hogy a jövőben is szigorúan nyomon követi majd a megvalósítást, és minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadunk, és felhasználunk annak érdekében, hogy a túlépések időszakát minél rövidebbre sikerüljön visszaszorítani. Üdvözöljük az Envi szakbizottság tanulmánya, tanulmányát, illetve ez, elvégzett munkát. Az MV tanulmányának eredménye nagyjából megfelel a bizottság értékelésének, és ez megnyugtató. Különösen a megvalósítási problémákra gondolok, a hotspotokra, és itt a tanulmány rámutat arra, hogy nemzeti, Európai Uniós nemzeti és helyi szinten nagyon szigorú intézkedéseket kell hozni, tehát azt hiszem, hogy a saját jelentésünk, illetve az MV, MV tanulmánya megfelel egymásnak, itt következetességet tapasztalunk. Mi is ugyanezt gondoljuk, a nemzeti, a regionális és a helyi fellépés létfontosságú, annak érdekében, hogy itt előrelépés sikerüljön produkálni. Ezen kívül azonban a tanulmány nem mindenütt ad pontos értékelést. Van egy-két olyan terület, ahol relevánsabbá lehetne tenni ezt a tanulmányt, például a szabálysértési eljárásra vonatkozó fejezet, itt, itt a számok nem mindig helyesek. 19 ö, tagállamról van szó, nem 23-ról, mint a tanulmány szerint. Aztán a tanulmány 10 döntésről beszél. Na most ezek közül valóban a bizottság tíz esetet vitt bíróság elé, de négyet nem hajtottak végre. Aztán a tanulmány a standardoknak való megfeleléssel foglalkozik, de nem vizsgálja meg a nyomonkövetés és, és jelentéstevési kötelezettségeket, szerintünk pedig ez is nagyon fontos. És végül van még egy-két pontatlanság a tanulmányban, amelyekre mindenképpen szeretnénk rámutatni, de ezt esetleg külön írásban megtehetjük. Nem szeretnék itt most a részletekbe bocsátkozni. És végül egy kicsit optimistább hangot szeretnék megütni, hiszen a megvalósítás képe ugye nem valami rózsás, az egészségvédelmét vagy környezetvédelem szempontjából. Tehát azt azért el kell mondanunk, hogy a NET irányelv kapcsán van egy elsődleges megállapodás, amely júniusban született meg. Nos, ez nem lehetett volna lehetséges az Európai Parlament kötelezettségvállalása nélkül, illetve társjogalkotói szerepvállalása nélkül. Nagyon örülünk annak, hogy ugyanabba az irányba haladunk, ugyanazok az ambícióink, a céljaink, egy 50%-os szennyezés visszafogás, csökkentés kialakítása, és ez nem történt volna meg, hogyha a parlament nem vesz aktívan részt a tárgyalásokban. Várjuk azt, hogy a javaslat gyors elfogadásra kerüljön, és tovább léphessünk a nek, az átvizsgált, felülvizsgált nek megvalósításában. Ez nagyon fontos hiszen így a hosszú távon a WHO standardjaihoz igazodhatunk, ugye itt a 2030 a céldátum. A NEC azonban csak egyetlen lépés, mindenképpen jobban kell teljesítenünk rövid távon. Az EQD-re gondolok, az EQD megvalósítására, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy jobb eredményeket produkáljunk az állampolgáraink számára, és a bizottság mindenképpen e, ezért fog küzdeni. Köszönöm. Thank you very much for your Köszönöm szépen ezt a részletes magyarázatot. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki szólni szeretne. Tessék. Julie first. <laughs> Uh, thank you very much. Köszönöm. Volna néhány észrevételem ezzel a kudarccal kapcsolatosan, én legalábbis kudarcnak látom ezt. Nem valamilyen különös kritikát szeretnék megfogalmazni, úgy gondolom, hogy uh, az uh, eszközeink megfelelően elégtelenek. A kis sedelmek szintje, amikor az ügyészi eljárásokról beszélünk, utána pedig a felfüggesztésről. Én jogászként értem, hogy mi a különbség, és látom, hogy hogyan működik ez, és hogy a jogszabály hogyan írja elő ezeket az ellensúlyokat és fékeket de a levegőszennyezéssel kapcsolatosan e, egyszerűen nincsen időnk mindenre. Tehát igazából az történik, hogy az állampolgárok másféle megoldást választanak, csak az Egyesült Királyságról tudok beszélni, ezt ismerem. Az ügyészi eljárásokkal kapcsolatosan Gratulálok, és nagyon megbecsülöm azokat a szervezeteket, amelyek felépnek az Egyesült Királyság kormányával szemben, hiszen nagyon leleményesek a tárgyalásokban, és most a legfelsőbb bíróságig vittek egy ügyet a londoni levegőminőséggel kapcsolatosan, szóval amire ki szeretnék lyukadni, lehet, hogy eljutottunk odáig, hogy az Európai Unión keresztüli az Európai Uniós jogszabály és az Európai Uniós bírósági rendszer előtti jogérvényesítés gondolatát feladták az állampolgárok. Az EU és a bizottság fontos feladattal bír hiszen az igazságügyhöz való hozzáférést javítani kell minden területen, nem csak a levegő szennyezés területén. A tanács is egyeztetett erről, de a tanács nagyon húzza az időt, és szerintem ez nagyon is sajnálatos. A parlament reagál az állampolgárok agájaira, de a tanács egyáltalán nem segít ebben, és a tagállamok sem hanem csak egyszerűen egy defenzív módba kapcsolta. Um, Amikor a tiszta levegő csomag azt jelezte előre, hogy az NLC-t e kiszervezik, és a levegőszennyezésre vonatkozó irányelv szóba került, persze most nem megyünk a részletekbe, de ami az igazságügyhöz való hozzáférést illeti, és az említett irányelv lehetséges változásait a következő években. A bizottság tudna arról beszélni, hogy milyen előrelépéseket szeretnének látni, tehát hogyan tudják rábírni a tagállamokat azon jogszabályok betartására, amelyeket egyébként ők elfogadtak erről, gyakran elfeledkeznek, hogy ez nem valami, amit ő rájuk, rájuk erőltettek, hanem maguk vállalták magukra. Tehát milyen előrelépést szeretnének látni, és milyen felfüggesztésekről tudnak beszámolni? Köszönöm. Köszönöm. Ilyen. Igen, köszönöm, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak mindezt a tájékoztatást. Ez az egyik legnagyobb európai botrány, a levegő mindenki a tiszta levegő alapvető jog minden európai állampolgár számára, és most azt látjuk, hogy eh, még úgy, hogy egy viszonylag régi irányelvünk van, eh, olyan szabályokkal, amelyeket még szigorítani is kellene, a tagállamok megtagadják, hogy az intézkedéseket megtegyék ahhoz, hogy az EU jogszabálynak megfeleljenek. Számomra az EU jogszabálynak való megfelelés még csak nem is önmagában a végső cél, hanem a cél az, hogy tisztább, ha nem is tiszta, de tisztább legyen a levegő az európai állampolgárok számára. 29-ről beszél, jog, kötelezettségszegési eljárásról beszéltek 19 tagállammal szemben. Korábban 23 tagállamról van szó, volt szó a 28-ból. Ha ez nem mutatja, hogy mennyire kudarcot vallott az európai rendszer, akkor nem tudom, mivel lehetne bizonyítani. Én szerintem nagyon is könnyedén vesszük ezt a parlament is, és az Európai Unió egésze is. Van egy konkrét kérdésem. Először is. Jövő hónapban szavazunk a plenárison a neki irányelv megállapodásáról. Ez lesz a záró szavazás, és én ellene fogok szavazni a megállapodás ellen, elnézést Gyuri, de így fogok tenni, mert szerintem ez nem járul hozzá a levegő minőség javításához. Ezért az ön véleményére is kíváncsi vagyok, ez elégséges vajon? És ön azt gondolja, hogy az irányelv felülvizsgálata erkölcsileg vagy politikailag szükséges lehet, de ön, önök úgy látszik, hogy nem merik ezt megtenni, mert a tagállamok még a jelenlegi verziót sem eh, igazából eh, hagyják végre, sőt eh, ellenállásukkal bomlasztják. Aztán a tagállami adatgyűjtéssel kapcsolatosan az derült ki, hogy még a, Brüsszel, még a brüsszeli vezetés sem gyűjtik előképpen a, az adatokat. A Rüdölaloá a mérőpontot le is zárta, mert tudták előre, hogy úgysem fogják, fognak megfelelni a normának. Ezzel kapcsolatosan hogyan vonják felelősségre a tagállamokat? Végül pedig, mivel a, a dízelügyről is beszélt, Megemlítette, hogy milyen nagy problémát jelentenek a dízelautók az európai városokban. A konformitási tényezőkkel kapcsolatosan mi a véleménye, mi lesz a hatása a következő években ennek a konformitás tényezőnek. Köszönöm. Köszönöm, Dáli asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljöttek, és mindezt az információt megosztották velünk. Nagyon aggasztó ez a terület, és erről beszélni szerettünk volna. Úgy gondoljuk, hogy nagyon lényeges, teljes és aktuális információt nyerni az minden szennyezőkibocsátásról. kibocsátásról hogy tudjuk, hogy milyen politikára van szükség, ehhez eh, teljes körű és friss információkra van szükség, és amikor aggájaink vannak, hogy esetleg nem tükrözi a valóságot ez az információ, akkor jönnek azok a kérdések, amikor eh, ezek a politikák eh, nem az igazi problémát oldják meg. Ezért szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan gondolkodik arról, hogy hogyan tudjuk a legfrissebb információkat eh, megszerezni, hogy olyan döntéseket tudjunk hozni, amelyekre szükség van. Az a benyomásom, hogy eh, az határértékeket sok tagállamban eh, szisztematikusan meghaladják, és ez hatással van az állampolgárok egészségére, és mégis a tagállamok húzzák az időt, nem alkalmazzák a fontos jogszabályokat, amelyek valóban javítanák az életkörülményeket. Volt szó az autókból származó kibocsátásokról is, ezeknek is közvetlen hatása lehet az állampolgári egészségre, és nagyon aggasztónak tartjuk azokat a tájékoztatásokat, hogy van arra szándék, hogy a harmadik RDE csomagot is felhígítsák. Ez nagyon aggasztó. Hiszünk abban, hogy a minőség ellenőrzés fontos szerepet kap a politikai döntéshozatalban, és hogy szoros együttműködésre van szükség a tagállamok között, akik részt vesznek a rendszerben, hogy valóban előre megtervezett intézkedések történjenek, amelyek változtatnak a helyzeten, Egyetértünk, hogy a nek nagyon fontos előrelépés, de az rendeletek bevezetése és alkalmazása is, illetve a legjobb technológiák, a tiszta energiafelhasználás a közlekedésben, a megfelelő járművek használata, ez is lényeges. A parlament és a bizottság többet kell, hogy tegyen, hogy a tagállamok ne vonakodjanak az a jogszabályok végrehajtásától, és valóban lépjenek. A levegőminőséget nem veszik komolyan. Minden évben ugyanezekről a kérdésekről beszélünk, és mindig ugyanezek az kötelezettségszegési eljárások a tagállamokkal szemben, és aztán persze az egész közvetlen kihatás az állampolgárokon csapódik le. Thank you very much. Köszönöm szépen, Eckhout uh, úr. Yes, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és a bizottságnak is uh, a tájékoztatást. Sok minden elhangzott uh, arról az egyszerű dologról, hogy fontos, hogy tiszta legyen a levegő. Mindig ez történik, amikor az levegő szennyezés irányelvről beszélünk, akkor a tagállamokra tekintünk, nekik kellene valamit tenniük, vagy ha ők nem tesznek semmit, akkor a bizottságnak és eljárás kellene indítaniuk. De hát magunkba is kell szállnunk, amikor az erőforrás politikákat meghatározunk. We listen to those specific lobbyists who say akkor amikor ilyen politikákról tárgyalunk, akkor a lobbistákkal tárgyalunk, de a többi szektorra nem tekintünk. We end up with pretty weak. Ezért az eredmény mindig az, hogy a forráspolitika nagyon gyenge, és ha nem olyan gyenge, akkor olyan problémák merülnek fel, mint az autóágazatban, hogy nem felelnek meg a szabályoknak. Ez nagy probléma, és igazából úgy tűnik, hogy nem tudunk jó forráspolitikákat kialakítani. Persze a bizottság már a nagy tüzelő telepek esetében rendelkezik forráspolitikával, de aztán van a, az a homályos eljárás, amikor a legjobb technológiákat akarjuk meghatározni, és az egyik a széntüzelésű erőművekre vonatkozik, de nagyon fontos, hogy a források tiszták legyenek. Sok a késedelem, gyakran az is elhangzik, hogy mivel az EU kibővült, lehet, hogy a legjobb elérhető technológia rosszabb, mint a korábbiakban. Ez azért elég érdekes, hogy a technológia visszafejlődik. Ezt viccnek vehetnénk, de nem erről van szó, mert a levegő minőségről van szó. Szeretném, hogyha a bizottság tényleg megvizsgálná ezt a folyamatot, és elérné, hogy a technológia előre is ne visszahaladjon. A másik kérdésem is hasonló, mint amit Hebrondi úr feltett. Mennyire lehetünk abban biztosak, hogy a tagállamok pontosan mérik ezeket az értékeket? Hogyha a méréseket a megfelelő ponton végezzük el, és nem vagyunk túlságosan kritikusak az interpolációban, akkor nagyon sok levegőszennyezést nem veszünk észre. Hogyan tudjuk ellenőrizni a levegő minőséget. Például a Rüdöleló a Brüsszelben biztos, hogy egy neurologikus pont. Minden esetre, hogyha valahol a város szélén egy mezőn mérjük a levegő minőséget, biztos nem kapunk megfelelő eredményt. A NEC irányelv ellen fogunk szavazni, hiszen ezúttal a tagállami lobby, illetve a mezőgazdasági lobby gondoskodott arról, hogy a forrásokat kizárták bizonyos mértékben, és az eredmény a szennyezett levegő. monsieur le président. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban mindannyian a környezeti levegő javításán ügyködünk ez rendkívül fontos. Fontos az, hogy elemzéseket végezzünk, illetve az Európai Bizottság is tanulmányozza a helyzetet. Én jó magam 17 éve kereszt, 17 éven keresztül próbáltam saját agglomerációmban egy ilyen nyomonkövető munkacsoportot vezetni, létrehozni és vezetni, úgyhogy némi rálátásom van a kérdésre. Nyilvánvaló, hogy erőfeszítések történtek már, amikor döntést hozunk, illetve akkor, amikor az eredmény veszélybe kerül, akkor sajnos nagyon sok idő eltelik, hiszen erőfeszítéseket teszünk a, a közlekedésben, a városokban, az agglomerációkban, ezen kívül döntések születnek a jobb szabályozás érdekében, de nem mindig veszi ezeket jó néven a közvélemény, amikor például a gépjármű forgalmat próbáljuk korlátozni, akkor ez nem mindig egyértelmű honfitársaink számára. Úgyhogy valóban a technológia javítására is szükség van. Nagyon sokat beszélünk a, gépjárma, gépjármű, bizot, a gépjármű ipar helyzetéről, például az EMIS szakbizottság keretében, ugye a Volkswagen botrány keretében arra akarjuk kötelezni a gyártókat, hogy olyan megoldásokat találjanak, amik eh, sokkal jobb teljesítményt képesek felmutatni, de hát ugye néha időre van szükség, a szankció az csak egyik oldala az érmének, de jó lenne, eh, jó lenne, hogyha ösztönözni tudnánk az embereket, illetve az ágazatot, és mindenkinek erőfeszítést kell tenni az, erő, az állampolgároknak, az iparnak, az ágazatnak, mindenkinek, sőt a helyi, helyi közösségeknek is. A szankció szerintem nem a megfelelő irányba vezet, hiszen akkor továbbra is csak a korlátozásról beszélünk, a bírságokról, a pénzekről beszélünk, és ez csak oda vezet, hogy egyre kisebb a büdzsé, a helyi közösségek lehetősége arra, hogy megfelelő lépéseket tegyenek a jó irányba. Tehát azt javasolnám, hogy egy kicsit reálisabban nézzük a helyzetet. Igen, valóban előre kell lépni, de erre a jó eszközöket válasszuk, hogy ösztönző erővel élhessünk. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm, elnök úr. hozzászólásommal én is azt szeretném kihangsúlyozni, hogy természetesen nagyon komplex, bonyolult a helyzet. És szomorú az, hogy mi újra és újra itt találkozunk, hogy megvitassuk ezt a kérdést, anélkül, hogy megtalálnánk a megoldást. Igazából leginkább az tűnt fel nekem, hogy milyen nagy a diszkrepancia a tekintetben, hogy a bizottság hány kötelezettség kötelezettségszegés miatt eljárást indít tagállamok ellen, a környezetvédelmi főigazgatóság útmutatása alapján, illetve másik oldalon nem történik semmi, nincs ellenőrzés, nem ellenőrzi senki, hogy korrektül végrehajtják-e a tagállamok az irányelvet. Szeretnék visszatérni arra, ami a Dieselgate bizottság kutakodásaiból kiderült. Teljesen világossá vált, hogy nem voltak hatékonyak, és teljesen irreálisak voltak a, e, engedélyezési eljárások, e, a tesztek. Hogyha mindenütt az RDL tesztet fogják alkalmazni, és ez, nem, ez, ez lesz az egyetlen lehetőség a piac felügyeletre. Ma még nem ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy mindezen évek során egyszerűen nem történt elég erőfeszítést arra nézve, hogy javítsák ezeket a teszteket, hogy ezek jobb legyenek, és elég nyugtalanító, hogy már 2007 óta azaz 8 évvel ezelőtt, hogy az euró 6 határértékei hatályba léptek volna, hogy már a gyártók már akkor is tudták, hogy milyen határértékeket kell majd betartaniuk. És mégis, ma is az a helyzet, hogy megint csak a megfelelőségi szorzóról kell szavaznunk, annak érdekében, hogy megint csak előnyösebb helyzetbe hozzuk az autógyártókat, hogy olyan autókat gyártsanak, amelyek megint nem fogják betartani, legalábbis túlnyomó részben nem fogják betartani a határértékeket, legalábbis a dízelautók nem. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem csak a bizottság, hanem a tagállamok részéről sem történt megfelelő, nem történtek megfelelő lépések, ahogyan ezt az előttem szóló kollega is kihangsúlyozta. A kérdésem a bizottsághoz a következő. A levegő tisztasággal kapcsolatban a szegéseket a, hogyan lehet összevetni azzal, hogy mondjuk helyben a helyi igazgatási szerveknek nincs elég eszközük arra, hogy küzdjenek a levegőszennyezés ellen, nincs elég eszköz. Ugyanis az Euró 6 autós gépkocsiknál, hogyha ezek a gépjárművek nem tartják be a határértéket, hát akkor nyilván indul a kötelezettségszegés miatti eljárás. Ezt elindítja a bizottság, de közben tudni kell, hogy a helyi önkormányzatoknál készült levegőtisztaságvédelmi terveket eh, hát komolyabban kellene eh, megalkotni és, és végrehajtani. Itt sok az ellentmondás. És végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy az emberek nagyon aggódnak. Nagyon sok minden miatt kell aggódniuk, hogy itt például a petíciós szakbizottsághoz érkező e, petíciók nagyon nagy része foglalkozik ezzel a témával, több ezer ember írja alá ezeket a petíciókat, és mi semmit nem tudunk válaszolni rájuk. Ez is azt mutatja, hogy e, milyen borzasztóan komoly ez a kérdés. Köszönöm. Azt hiszem a bizottság válaszolni kíván. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Némelyikre én fogok válaszolni, a többire pedig Janko Descu kollégám, aki környezetvédelmi jogász, és foglalkozik a kötelezettségszegés miatti eljárásokkal. Itt majd különösen Görling asszony kérdése kapcsán lesz hasznos, amit ő tud mondani. Kicsit menjünk vissza, visszafelé de először az utolsó kérdésre reagálnék. Hány kötelezettségszegéssel, miatt a indítottunk mi, illetve hányat a DG Grow. Bienkowska asszony amikor megjelent az EMIS szakbizottságnál, hát az ő fellépésével kapcsolatban nyilván én nem kommentálom ezt. A típus engedélyezés kérdésével kapcsolatban, hogy ez mennyire kevéssé hatékony ez a rendszer. Igen, hát a bizottság már január 1-én tett egy javaslatot, a típus jóváhagyásokra vonatkozóan. Láttam, hogy a parlament is mennyit foglalkozik ezzel a kérdéssel, láttam a jelentés első tervezetét. Sok piacfelügyeleti intézkedés, amelyet a bizottság indított, hát igazából ezeket nem hajtják végre, vagy csak nagyon habozva, ez legalábbis az előadónak az a véleménye, és mi igen, mi is aggódunk, hogy nagyon felhívják azt, amit a bizottság javasol hogy a helyi önkormányzatoknak mennyi mozgástere van, és hogy tudnak fellépni a levegőszennyezés ellen. Nos, ez egy nagyon komplex ügy, sok mindent meg lehet helyben tenni, eh, sok minden, ami tényleg hasznos. Eh, például alacsony kibocsátási zónák, vagy forgalomcsökkentés intézkedések, ezek hozzájárulhatnak, vagy ezek hozhatnak pozitív eredményeket, az ilyeneket tovább kell bátorítani, és ez a tanulmány is ebbe az irányba mutat, ezen az úton kell járnunk. De azt is látnunk kell, hogy ez nem eléggé hatékony. A nemzeti szinten is szükség van cselekvésre. Fiskális ösztönzők, például amelyeket éveken éveken át fizettek a dízelautókra, ilyen adókedvezmények, hát ezek nincsenek összhangban a környezetpolitikai eh, célokkal, és ezek nem könnyítik meg a közösségek vagy a önkormányzatok életét. Tehát a helyi szinten még sokkal többet lehetne tenni, eh, mint amit jelenleg az önkormányzatok Európában általában megtesznek. A következő kérdés a monitorozás. Ezt többen is felvetették. Nos, ezzel kapcsolatban azért nem olyan annyira zavaros a helyzet, mint ahogy ez talán így tűnik önöknek, hiszen a mintavételezésről nagyon igenis rendelkezik az irányel, ott kell a mintákat venni, ahol a legnagyobb a szennyezés koncentráció, ez benne van így az irányelben csak nem elég eh, átfogó, inkább reprezentatív mint a lételezésről van szó, ami elég ahhoz, hogy a probléma nagyságrendjét meg, eh, meg lehessen becsülni. Ez talán túl lassú lépés az önök szempontjából, de hát nincs elég ellenőrzési kapacitás arra, hogy részletesen meg lehessen vizsgálni azt, hogy a tagállamok ezt a kérdést hogy kezelik. Arra az információra tudunk csak hagyatkozni, amit a tagállamoktól kapunk, és ennek alapján tudjuk megbecsülni, hogy ezek a rendszerek hogy működnek. Véleményem szerint garanciákra lenne szükség, hogy amilyen adatokat mi kapunk, azok valóban megbízhatók annak eldöntésére, hogy milyen a megfelelő szükséges intézkedés. Nos, a kibocsátási forrással kapcsolatos jogszabályok, ez a source legislation, ez is többször elhangzott, valóban meg kell nézni, hol vannak a szennyező források, és a dízelautókat, a közúti szállítás, közlekedést jogosan említették, a dízelgét, botrányt, igen, ez mind legitim dolog. De ott van például a fűtés, ez is egy nagyon fontos terület, és más közlekedéssel összefüggő kibocsátást is meg kell nézni, például a szállítmányozás kérdésével is foglalkozni fogunk, az, hogy eset szó van egy esetleges illetve a hajózás a partvidéki területeken, szóban egyfajta plafon határérték megszabásáról a kéndiokszid kibocsátás kapcsán. Tehát igen, foglalkozunk a kibocsátó forrásokkal, itt elég sok a lobby tevékenység, a NEC, NEC irányelv kapcsán. A mi javaslatunk a jó irányba mutatott és metán ammónia kapcsán talán a végleges kompromisszum szövege nem felel meg mindenben az elvárásoknak, de mi mindig hiszünk abban, hogy ami most elkészült, az támogatható, mert ez a maihoz képest azért javítani fogja a helyzetet és gondoljuk, biztosak vagyunk abban, hogy ez jelentős javulást fog eredményezni. Talán nem akkora mértékű javulás, mint amire számítottunk, vagy ami jó lenne, de azért mégis ez támogatandó, mert előrelépés, még akkor is, ha nem elég nagy előrelépés. Volt egy konkrét kérdés az LCP ponttal kapcsolatos jelenlegi vitáról. Tudom, hogy sok érintett különböző ambíciókkal kezeli ezt a kérdést. A bizottság megítélése szerint a pontot az íre majd úgy kell feltenni, hogy vizsgálni kell komolyabban a környezeti hatásokat, és garanciákra van szükség, ez a kívánatos, az ambíció kívánatos szintje. Amit ön mondott arról, hogy a BAT-val kapcsolatban a legalacsonyabb közös nevezőig fogunk lemenni, a Best Available Technology, a legjobb rész, rendelkezésre technológia kapcsán, ez nyilvánvalóan nem a megfelelő intézkedés lenne, és ez így nem lenne összhangban a mi megközelítésünkkel. A következő kérdés eh, a környezeti levegő minőség irányelv. 2013-ban dolgoztuk ki a levegőtisztaságvédelmi programot. Nem lenne most eh, helyén való felülvizsgálni ezt az irányelvet. Eh, sok előfeszítés történt, hogy 2020-ig teljesüljenek a célok. Világos, a jelenlegi eh, felülvizsgálati ciklus eh, kontextusában, hogy erre a kérdésre vissza fogunk térni. Nem fogunk eh, ettől megriadni, nem. Ez a kép az elmúlt néhány évben változott, a tudomány előrelépett, a WHO például tovább dolgozott ezen a területen, és ezt is figyelembe kell venni, és a szokásos fitness checket elvégezzük minden jogszabályunkkal kapcsolatban. Hogy ezt mennyiben lehet hozzáigazítani a WHO iránymutatásokhoz, amelyek a normák szigorúbbak sok esetben, mint a mieink, nos, ezt is felül fogjuk vizsgálni. A megfelelőségi szorzó kérdése. Nos, ez az Gerbrandi kollega, egy képviselő kérdése volt az Erdély kapcsolatban. Nos, nekünk jobban teszett volna valami olyasmi, ami messzebbre megy, ami szigorúbb, hiszen sok az EU-n kívül sok helyen nincsen ilyen megfelelőségi szorzó, de hát meg kell néznünk, hogy eddig milyen lépések történtek, ez most egy előrelépés, valószínűleg nem olyan messzire mutató, mint amit szerettünk volna, de azért azt is tudni kell, hogy lesz egy felülvizsgálati záradék ebben a rendszerben, ami lehetővé teszi a további javulását a helyzetnek. Igen, ez már most is javít a helyzeten. Lehettünk volna ambiciózusabb, de a bizottság ezt is képviselte, mi szeretnénk volna ambiciózusabb, szigorúbb megfelelőségi szorzót. Remélem, hogy a legtöbb felvetésre reagáltam. Igen, még említették, hogy a, az emberek is nagyon szeretnék, ha történne valami, hogy indulnak peres eljárások eh, nemzeti szinten. Szeretném kihangsúlyozni, mielőtt annak átadom a szót, hogy nekünk, mi csak a bázisra tudunk hagyaszkodni, hogy helyben az emberek milyen kezdeményezéseket tesznek, és ezzel is segítik az irányának való megfelelést és a végrehajtást. Hogy a tagállamok mennyiben hagyatkoznak a saját bázisukra, hát azt nem tudom, de erre párhuzamosan szükség van, minden szinten fellépésre vannak regionális, nemzeti, bírósági ügyek, és Például Düsseldorfban, Németországban szeptember 13-án történt egy, eljá, egy bíró, volt egy bírósági eljárás, aminek a célja az volt, hogy bizonyos területeken visszaszorítsák a közlekedést, hogy sikerüljön ennek révén betartani a levegőtisztaságvédelmi határértékeket, a NOx értékeket, de hát sok minden történik helyben, régiókban is, de hát ez még nem növeli EU és ez is hozzájárul az, hogy EU szinten is hatékonyabban kezeljük ezt a kérdést. A tagállamok szintjén is látjuk, hogy van, vannak kezdeményezések, jó irányba mutató intézkedések, talán még nem kielégítő mértékben. Mielőtt még a jogi szakértőnek megadná szót egy kérdés. Tudja, garantálni azt, hogy az LCP-kben a batokat szigorítani fogják? Ön azt mondta, hogy ez nem lát, nem lesz ezzel túl nagy gond, de inkább az a veszély, hogy kevésbé szigorúbbak lesznek a batok. Ön tudja garantálni ezt, hogy ez nem így lesz, hogy szigorúbbak lesznek? Ezt igazából én ebben nem vagyok annyira benne. Én azt tudom, hogy mi történt a közelmúltban. múltban de amit mondtam, az áll, az ambíció mm, szintjét szeretnénk megőrizni. Nem vagyok, eh, nem veszek részt ezekben a vitákban, azt tudom, hogy ezeknek nagyjából mi az eredménye, és nagy figyelemmel fogjuk nyomon követni, hogy mi történik, és hogy nyilvánvalóan az ambíciókat jó szinte lőjük be. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid lenni a jogi kérdésekről szólva. Ezek nagyon komplex ügyek, és ahogyan tudják, a múltban volt néhány ügy, négyet az Európai Bíróság elé vittünk, és tagállamok elleni kötelezettségszegési eljárásokat a határértékek túlépése miatt. Megszülettek a bírósági döntések ezen tagállamok ellen, de a bizottság nem tudott lépni ennek alapján, mert ezek a múltban voltak, tehát régen történtek, 2004-2007 közötti ügyekről volt szó. A bírósági döntések után finomítottunk a megközelítésünkön, és egy új fellépést indítottunk el. De még mindig van probléma ezekkel az ilyen típusú esetekkel, mert itt nagy az az idő különbség, hogy mikor követik el a, a jogsértést, és mikor jut el a bíróság elé ez az ügy. Tehát ez, a, ez egy nagyon hosszú idő, itt évekről van szó és közben nincsenek adatok, pedig adatokra szükség van, és ezeket a tagállamoknak validálni is kell. Ezért úgy döntöttünk, hogy csak a több éven át hosszabb ideig fennálló problémákkal foglalkozunk, mert hát méréseknek nem lehet lezárni az ilyen ügyeket, és ami szintén fontos, a megfelelő intézkedések hiányát is megtámadjuk, hogyha a levegőtisztaságvédelmi irányelv 23. cikkét sérti meg valamelyik tagállam. A gyors, a fast track megközelítést, a gyorsított eljárást akarjuk alkalmazni, hogy végül is sikerüljön meggyőzni a bíróságot arról, hogyha egy tagállam nem hozta meg a szükséges, a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. Sokszor a tagállamok csak az utolsó métereken hoznak ilyen intézkedéseket, és ezt mi meg fogjuk támadni, hogy eh, ha nem születnek meg a kívánt eredmények. Nem nagyon komplex kérdésekről van szó, mi ezt nagyon komolyan vesszük, hatalmas erőfetéseket teszünk, és szeretnénk koncentrálni két nagyon fontos esetre, a bulgár és a lengyel eh, esetre. A bulgár esetben valószínűleg jövő év elején vagy talán még az idei év vége előtt megszületik a bírósági döntés. És hogyha megerősítik, a, vagy mi nyerünk, akkor nagyon gyorsan fogunk majd lépni. próbáljuk fenntartani a nyomást, ahogy ezt a kollégám is említette, a tagállamokra gyakorolt nyomást, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket, tehát ezek még nem vagy lezárt, hanem most zajló kötelezettségszegési eljárások. Ez a 12 ügy már elég előre haladott állapotban vannak azonos komplexitás ügyekről van szó tisztában vagyunk azzal, hogy nemzeti tagállami szinten milyen intézkedések történnek, történnek ezek kiegészítik az európai szintű intézkedéseket, kapcsolatban vagyunk civil szervezetekkel, és támogatjuk azt, hogy könnyebb legyen bizonyos tagállamokban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, Indítottunk például egy programot, amelyet a LIFE programból finanszírozunk, és ennek szintén ez a célja Németországban, hogy javuljon a helyzet, és ha ennek a programnak majd az eredményét megpróbáljuk tovább vinni, terjeszteni, hogy hatékonyabbá váljon, hogy a polgárok könnyebben fordulhassanak bírósághoz, és erre európai szintű lépések is történjenek. A kötelezettségszegési eljárások kapcsán azért láttuk azt, hogy a tagállamok isnek hatására azért tesznek intézkedéseket, nem könnyű ugyan a jelenlegi modelleken változtatni, mert de mindenképp mindenképpen szükség van változásokra. Amit ön is említett, például a fűtési rendszerek, különösen az unió keleti részein. Azután itt van a szállítás Olaszországban, a Pó völgyében történtek, vagy indultak projektek, hogy javuljon a helyzet. Következő monitorozás. Itt jogi szempontból valóban vannak kérdőjeleink a tekintetben, ahogy néhány tagállami mm, intézkedéseket hozott, például itt a Belgium, a Belgiummal foglalkozunk, mert itt aggályok vannak a monitorozással, ön is útalt erre, igen, ez az egyik kötelezettségszegés miatti eljárás, nem végzik helyesen, korrektül a monitorozást Belgiumban de több tagállammal is foglalkozunk, vannak más esetek is. Ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy minden tőlünk terhetőt megteszünk, persze vannak korlátaink, lassabbak vagyunk, mint ahogy szeretnénk, de azért valami előre lépés a tagállamokban is történik, és biztosítottam önöket, hogy igen, mi folyamatosan nyomás alatt tartjuk a tagállamokat. Thank you very much uh, for this useful... Köszönöm szépen uh, ezt a nagyon tartalmas vitát. Ezzel ezek szerint lezárhatom az ülést. A következő, mert ugye nincsen egyéb napi rendünk, uh, november 7-én, 8-án lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen, viszontlátásra!